Welcome everybody. I will now start a meeting. Jó napot kívánok, megkezdjük az ülést. Gyorsan át is váltok svédbe. Köszöntök mindenkit a szakbizottság ülésen. Most zajlott a koordinátori ülés, amely a napi renden az egyes számot kapott, befejeztük, és a kettes napirendi ponttal folytatjuk, azaz, hogy elfogadjuk a napirendünket. Lesz egy változás. Egyik napirendi pontot át kell helyezni, a hetes számút, a kísérő nélkül utazó, utazó kiskorak helyzetét, amivel a, ma nem térhetünk ma ki. Később kerül rá sor. De ezzel a napirendi tervezetet elfogadottnak tekintem. A harmas következik. A 2012. március 27-i ülési jegyzőkönyvének elfogadása. Ezt a dossziéba csatoltuk, valamint el kell fogadnunk a december 17-18-i ülési jegyzőkönyvét is. Ez a javaslat is szerepel az önök dossziéjában. Majd a négyessel folytatjuk, ötössel, bocsánat, az elnök közleményeivel. Én ma csak annyit szeretnék elmondani, hogy 12 nyelven áll ma rendelkezésre tolmácsolás. Azt is szeretném elmondanám, hogy egy látogatói csoportot köszönhetünk az terem hátsó részében. Szilvi Gujon képviselő vendégei, 25 diák, a Grönobli részecske intézet tanul, ö, hallgatói Párizsból, Grönobli, bocsánat, tehát szeretettel köszöntjük őket. És az utolsó közleményem az elnöki ülés során elhangzott, hogy a házunkban az a szabály, hogy itt nem lehet akár meddig eh, dolgozni egy-egy részen, és így történik meg, hogy embereknek el kell hagyniuk minket, nem dolgozhatnak tovább a szakbizottságunkban. Pető Zoltán számára jött most elég a határidő, aki nagyon sokáig dolgozott köztünk. Nagyon sajnálom, hogy új beosztást kapott, nagyon jelentős munkát végzett itt szárunk, számunkra, hatalmas kompetenciát szerzett, nagyon profi munkát végzett, mindig nagyon kedves volt, mindig jókedvű, mindig el lehetett őt érni, ami azért fontos, hiszen a képviselők nagyon sok mindent vártak el tőle. Nagyon értékeltük munkáját, az egész bizottság nevében mondhatom Számos különféle területen dolgoztam vele együtt, saját jelentésemben is, amihez nagyon sokat segített, egyéb, valamint eh, rengeteg egyéb kérdésben is. Mindig is jókedvű, profi, ügyes, és nagyon-nagyon, és szereti a depes módot is. És ha az ember szereti a depes módot, akkor az csak jó ember lehet. Egyetemű tehát, hogy jelentős erőforrást veszítünk el. Kivel tudok ezek, ezek után Depesről, Besesmódról beszélgetni. De ha itt marad a házban, akkor majd biztosan összefutunk, és beszélhetünk egy kicsit tovább a Depesmódról. Ezekkel a szavakkal szeretném megköszönni a munkáját, akartam egy depes mód verset is felolvasni, de arra inkább lebeszéltem magamat. Rengeteg címet felsorolhatunk, rengeteg hálával tartozunk Zoltánnak, köszönjük a munkáját. Hatos napi rendi pont elnök közleményei a koordinátorok 2013. január 21-i üléséről, üléséről javaslatokkal. Néhány módosító érkezett be, ezért gondolom azt, hogy ezt a nem, nem érkezett be módosítás, így ezt a jegyzőkönyvezhetjük. A hetes napi rendi pontot későbbre helyezzük, nyolcassal folytatjuk az ülést. Szociális lakáshoz jutás az Európai Unióban a címe. Rögtön meg is adom a szót a szociáldemokraták képviselőjének, Mojcakraka Kekusnak. Parancsoljon! Pont itt az öröm előtt, és nem vettem észre. Parancsoljon! Thank you, Chair! Köszönöm szépen, elnök úr! Én is depes mód rajongó vagyok, de inkább lépjünk előre. Az Európai Unióban a szociális lakáshoz jutás a jelentés címe, a foglalkozás szakbizottsága az illetékes bizottság, tehát a munka zömét ők végezték el. Egy vélemény megalkotásakor nincs elég idő ahhoz, hogy minden véleményünket tükröztessük, tehát ezt az anyagot én egyfajta csontváznak tekintem, amit fel kell hízlalnunk egy kis izommal a FEM szakbizottság kollégáival, az árnyék jelentéstevőkkel majd ebben együtt fogunk működni a mai eszmecserét követően. A véleményem arra összpontosul, hogy a nők nagyobb arányban élnek szegénységben. A nemek közötti esélyegyenlőtlenség, a bérkülönbségek is egyre komolyabb problémaként jelentkeznek az EU-ban. A statisztikák szerint 2015-ben a nők 24%-a élt szegénységben, és a szociális kirekesztésnek is igen komoly a veszélye. A válság következtében, illetve minden egyéb közelmúltbeli fejlemény következtében, gondolom ki elsősorban a pénzügyi, gazdasági válságra, a nők körében a munkanélküliség igen megemelkedett, 2012-ben 11 százalékot tett ki, az alacsony jövedelem viszonyok következtében pedig a nők is nőket egyre nagyobb veszély fenyegeti, hogy bizonytalanságban és kiszolgáltatottságban éljenek. Itt a vélemény elsősorban a gyermekek, gyermeküket egyedül nevelő anyákra összpontosít. Itt bizonyos elemzések alapján elmondható, hogy 7%-kal hétszerese a gyermeküket egyedül nevelő nők száma férfiakéhoz képest. Vannak egyéb kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok, bevándorlók, kisebbségi csoporthoz tartozók, az idősek, tehát nem csak az egyedülálló anyákra összpontosítunk, kicsikét tágabb körben folytatjuk a vizsgálódásainkat. A tagállamokat arra kérem, arra szólítom fel, hogy jutányos bérű szociális lakáshoz jutást biztosítsanak az így kiszolgáltatottságban élő nők számára. Ez mindig is egy aktuális téma számunkra, és egy külön pontként a háztartási, az otthoni családi erőszak áldozataival is foglalkozunk. Rávilágítok arra, hogy itt erőforrás hiány van, és nagyon fontos, hogy a családi erőszak áldozatai számára anyagilag megengedhető szociális lakást biztosítsanak a tagállamok. A területen további elemzésekre van szükség, a nemek szerinti bontásokat is el kell végezni a szociális lakások helyzet területén. Nagyon fontos megérteni, hogy mit értünk a szociális lakás biztosításán. Most itt nem akarok ebbe részletes, ebben részletes vitákat nyitni, de úgy gondolom, hogy eltérően értelmezik sokan a szociális lakást itt mi tehát elsősorban a nőkre szeretnénk összpontosítani a véleményünkben, elsősorban a nemek kérdésével kívánunk foglalkozni, és remélem, hogy kiváló együttműködés lesz az árnyék előadókkal a következő hetekben, hónapokban, és ennek eredményeként tovább tudjuk finomítani a jelentésünket. Köszönöm szépen. Most önöké a szó. Megnyitom a vitát. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet a munkáért. Összességében egyetértek azzal, amit itt olvashatunk. Tekintetbe véve azt, hogy Európában hétszer több egyedülálló anya van, mint egyedülálló apa, és az egyedülálló anyákat érinti leginkább a gazdaság és pénzügyi válság, nagyobb figyelmet kellene nekik szentelnünk, és, és a megfizethető szociális lakások esetében nekik kellene elsőbséget élvezniük, és ki kell emelnünk azt is, hogy a probléma valóban az, hogy nincs elég megfizethető szociális lakás. Vannak már ilyen szociális lakások, de túlságosan magasak a lakbérek. Tulajdonképpen a, az úgymond normál ingatlanpiaci áraknak felelnek meg a szociális lakások esetében és a lakbérek. Tisztességes lakhatáshoz való hozzájutás úgy gondolom, hogy alapvető jog. Úgy gondolom, ez lenne minden, amit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. A bizottság részéről szeretne valaki hozzászólni? Parancsoljon, öné a szó. Good afternoon, my name is Julius. Szép délte, Julius Apteveke vagyok az foglalkoztatási főigazgatásoktól. Le, ez valóban lehet, hogy így van, hogy hétszer annyi az egyedülálló anya, mint az egyedülálló apa, de az is igaz, hogy több a hajléktalan férfi, mint a hajléktalan nő. Tehát ez minden szempont kérdése, és a hajléktalanok esetében is a szociális lakások megoldást jelentenének. jelentenének. Köszönöm. Somebody else? Kíván még valaki hozzászólni? akkor befejezésképpen Kréa asszonynak adom, adom meg a szót, parancsoljon. Oké, okay, maybe... Uh, Rendben. Azért döntöttem az egyedül álló anyák megemlítését, mert néhány tanulmányt olvastam róluk, és ezt fontosnak találtam, de figyelembe fogom venni az észrevételeket. Úgy gondolom, hogy, hogy minden a ma megvitatott vélemény szövegbe fog kerülni, és hát várom a következő hetek vitáit. Oké. Okay. Úgy tűnik, eh, mások nem szeretnének hozzászólni már, ezért eh, bejelenteném, hogy eh, módosítások benyújtásának határideje február 25, délután 5 órakor, és a szakbizottságban a módosításokról és a jelentésről március 20-án szavazunk, a foglalkoztatásügyi bizottság pedig 20, április 23-án szavaz róla. Ezzel ezt a napi rendi pontot befejeztük, és a 9-es következik. A milleniumi fejlesztési célok, a 2015 utáni keret kialakítása, ez a napi rendi pont címe. meg is adnám a szót Delvó asszonynak parancsoljon. I don't see Mrs. Delvo. Delvo asszony nem látom itt. Az EPP részéről szeretne valaki szólni az előadó nevében? Bauer asszony. aki rázta a fejét. Israel is Árnyék előadó van-e jelen, aki hozzá akar szólni ebben a kérdésben? Bármely más képviselő? Bárki? Van itt valaki? Eléggé furcsa. Persze, mindenki nagyon örülünk ezért maradt mindenki csöndben. Rendesen minden sokkal, sokkal tovább tart. A bizottságtól szeretne valaki hozzászólni? Parancsoljanak! Tak, tak, herr ordförande! Köszönöm, elnök úr! A bizottság mindig szívesen hozzászól, és elmondja véleményét a jelentéstervezetről, amit örömmel áttanulmányoztam. Nagyon örülünk, hogy érdeklődnek a 2015 utáni eseményekben. Pilbax úr ezt a, már a Fejlesztési Szakbizottság megbeszélte, és várjuk a további véleményüket. Nagyon örülünk a véleménytervezetnek, ebben két dolognak különösen örültünk, az egyik a nők szerepe, mint a fejlesztés motorja, valamint a mennyiségi és minőségi célkitűzések elismerése, ezeknek, ezeket a pontokat nagyon hasznosnak tartok. A nemi egyenlőség nagyon fontos helyet, szerepet foglal el, és a bizottság ennek is hatalmas szerepet szán a 2015-ös fejleményekben. Hiszünk át abban, hogy ezeket a kérdéseket végső szakaszába érkeztünk a közlemény elkészítésének a 2015-ös keretekről, és ebben az összefüggésben azt gondoljuk, hogy a szegénység felszámolása kell, hogy a legfontosabb része lenne ennek a jövőbeni tervezetnek. A millenői fejlesztési, fejlesztési célokat tovább kell vinni, és ennél sokkal többet kell tennünk olyan területeken, amelyek eddig hiányoztak a keretből. Azt gondoljuk, hogy itt most meg kell állnunk, és nem tehetünk konkrét EU javaslatokat egyelőre, hiszen még nem tartunk ott a vitában. A konzultáció jelenleg folyik, és a siker egyik mértéke az lesz, ha, ha ezt a programot felvállalják a leginkább érintett országok. Ezért azt gondoljuk, hogy a párbeszédet folytatni kell, a fejlődő országokban, és az e, ENSZ partnerek, e, mint az EU is támogatniuk kell e, ezeket a célokat. De nem lehetünk túlságosan elő, előíróak, és nem léphetünk túlságosan korán. És egy utolsó gondolat, a, kommunikál, a közleményünk február végén lesz kész, és akkor örömmel várjuk a parlamenttel folytatott vitát. Köszönöm. Tack så hemskt mycket. Och... Köszönöm szépen. Az egyetlen árnyék előadó, itt van, az én vagyok. Mondhatok én is valamit a kérdésben? Elmondhatom azt, hogy a millenniumi fejlesztési célok jelentős szerepe szerint nagyon sok területen. Az EU-nak nagyon fontos szerepe van abban, hogy milyen irányt követnek, és ezért fontos, hogy a parlament milyen szerepet tölt be, és milyen kapcsolatban áll a bizottsággal. Azt remélem, hogy a milleniumi fejlesztési céloknak lesz egy, egy esélyegyenség aspektusa is, hiszen látjuk, hogy a világban a szegénysége leginkább a nők éri, nőket érinti legjobban, ezért fontos, hogy a millenniumi fejlesztési célok e, külön fejezetben foglalkozzanak a nők helyzetével. Vannak más millenniumi fejlesztési célok is, amelynek e, vannak esélyegyenlőségi aspektusaik, ez még pedig az oktatás, amelynek jelentős e, hatása van az esélyegyenlőségre, akkor, amikor lányok iskoláztatását szorgalmazzuk, a többi célnak is tehát integrálniuk, integrálódniuk kell azért, hogy teljesíthessük a társadalom céljait azokon a területeken, amelyben a Nőjogi Szakbizottság érdekelt. Hiszen az emberi jogokat nem tudjuk teljesíteni akkor, hogyha nem foglalkozunk az esélyegyelősséggel, ezért nagyon van hatalmas jelentősége eh, annak, hogy az EU mit mond ebben a kérdésben. Remélem tehát, hogy ezzel jó, jó példákkal tudunk hozzájárulni a munkához, és jó jelentést tudunk készül, készíteni, amely eh, alapvetően, al, alaposan lefe, lefedi az esélyegyenlőségi kérdéseket és nőjogokat. Ezzel most átadom a szót Bauer asszonynak, parancsoljon. so much. Uh, I... Köszönöm szépen, elnézést szeretnék kérni. A holnapi szavazó listáról volt szó, és uh, sajnálom, hogy itt felcseréltük a témákat. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy már most uh, ebben a pillanatban megfelelő üzenetet közvetítsünk a nőket érintő kérdések kapcsán. Az uh, Akácsi delegáció tagjaiként igen hihetetlen és szörnyű problémákat látunk gyakran a nők esetében. És két ilyen problémára szeretnék most rávilágítani. Az anyák halálozása az egyik. Annak ellenére, hogy alapvetően csökken a szubszaharai országokban az anyasági halál, a számok még mindig megdöbbentőek. Évente 350 ezren esnek áldozatul annak, hogy hiányos az egészségügyi ellátás. És azt is látjuk, hogy milyen fontos szerepet játszhatnánk a bábák képzésének támogatásával. Tehát ez az egyik olyan terület, ahol mindenféleképpen foglalkozni kell ezzel a problémával a következő programjainkban. A másik kérdéskör, amit szintén egy nagyon súlyos helyzetet tükröz számos országban, Nyugat-Afrikában, Közép-Afrikában a nőket érő erőszak. Hihetetlen magas számban esnek nők áldozatul fizikai és szexuális erőszaknak, naponta több mint ezren, Úgyhogy ez mindenféleképpen egy olyan probléma, amivel foglalkoznunk kell a munkánk során. Egy alkalommal komoly meglepetés ért, nem akarom most megnevezni ezt az országot, a korrupcióval szemben nagyon fontos, hogy fellépjünk, mert ugyan nem tudjuk teljesen felszámolni, de ahol tudunk segíteni az egészségügy, és ezen ennek révén is segíthetnénk a nők helyzetén, ugyanis teljesen megdöbbentően súlyosak ezek a kérdések a fejlődő világban. Tehát a lényege a mondandómnak az, hogy a fejlesztési politikánk prioritásait felül kéne vizsgálni, át kéne gondolni a nemek esélyegyelősége szempontjából is. Köszönöm. Yes, thank you, Chair. I apologize. Uh, Köszönöm szépen, és elnézést, hogy kicsikét késve érkeztem és Bauer asszony hozzászólásának csak a második felét tudtam meghallgatni. Nagyon rövid leszek. Megnéztem a véleménytervezetet, és szerintem minden, ami tartalmaz, az helyes. De ennél egy kicsikét tovább kéne lépnünk. Nem kell, hogy ennyire szerények legyünk. Itt rávilágított olyan problémákra, amiket már évek óta elítélünk, és ezeket konkrétabb fellépésé kellene formálnunk, ami a nők jogait, egészségét illeti. Ezek a területek messze elhanyagoltak, és nem véletlen, egy másik fejlesztési programban nem volt kellő politikai akarat ezen kérdések kezelésére. Itt gyakorlatilag kettős mércét alkalmazunk. Ha a lakosság bármilyen egyéb csoportját megfosztanák az alapvető egészséghez, vagy az integritáshoz való jogától, akkor mindenki felháborodna, de a nőkről mindenki úgy gondolkodik, hogy hát igen, ez nagyon szomorú, nagyon sanyarú dolog, de valahogy nem kerül annyira előtérbe. Az Egyesült Államok abortusz tiltó záradékára szeretnék csak utalni. Minden nemzetközi megállapodásban szerepel egy ilyen záradék. Tehát nem csak az abortusz konfliktus vagy erőszak áldozatául esett nők esetében ennek a tiltása elfogadhatatlan, hanem erről való hallgatás. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy háborús helyzetben, például Kongóban, ahol nők százra, százait erőszakolták meg, és kínozták meg. Gyakorlatilag megfosztjuk őket attól az alapvető joguktól, hogy ilyen erőszakos cselekmények áldozatai elvetethessék a magzatukat. Tehát nem alkalmazhatunk kettős mércét, miközben más politikákat támogatunk. Tehát én eh, a véleményt támogatom, és olyan módosítókat fogok majd benyújtani, amelyek ezeket a területeket erősítik. Köszönöm szépen, Intret asszony! Um, fordítva um, kezdtünk el foglalkozni a témával, hátulról először a bizottság nyilatkozott, utána egy árnyék előadó, aki én voltam, aztán Bauer asszony, most pedig következik az előadónk, aki elmondja, amit az jelentéstevőnek kell tennie. Azért történt ez így, mert kicsit siettünk, és korábban ö, tértünk rá erre a port, ö, napirendi pontra. Mi, nem hallotta, amit ed- eddig elmondtunk, de mégis megadom neki a szót, parancsoljon, Evo asszony. Köszönöm szépen, sajnálom, több bizottságban is kellett egyszerre lennem. Még egyszer szeretném azért mégiscsak ennek a jelentésnek a célját elmagyaráznom. A, a millenniumi fejlesztési célokat ugye 2000-ben jelölték ki, és új a 2015 utáni időszakról új meghatározásában szükség, és a Fejlesztési Bizottság, amely ugye illetékes e kérdésben úgy gondolja, hogy egy más szakbizottság véleményét is kikérje, és a, a Nőjogi Bizottság ugye a, nők jogait, illetve a nemek összeegyenlőség szempontjából vizsgálja meg a millenniumi fejlesztési célok. Itt vannak külön a nőkkel foglalkozó célok, a harmadik cél, ez különösen ezzel foglalkozik, illetve az ötödik, ahol az anyák egészségét fejlesztéséről van szó, és hát ugye itt horizontális megvalósításról van szó, de hát itt még nagyon sokat kell tennünk annak érdekében, hogy a fejlődő országokban a nők helyzetét javítsuk. A 2012-es eh, jelentés alapján ugye már megvizsgált az ENSZ, hogy milyen haladás történt, de itt azt látjuk, hogy de azt látjuk, hogy van már előrelépés a, például az iskolába járás tekintetében, az általános iskolákban, de a középiskolákban, a többi iskolában még előrelépés van szükség. Az UNESCO vizsgálata is azt mutatta, hogy, hogy, hogy 2009-ig ugyan 10-ről 35%-ra nőtt az iskába járó lányok aránya, de ez még mindig jóval e, alatta van a fiúk 42%-ának. Náluk ennyien tanulnak tovább az általános iskolát követően. E, tehát itt az iskola látogatásoga, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, lányok, nők és anyák számára, illetve a vállalkozási lehetőségek megnyitása a nők számára. Mindezekben a tekintetekben láthatjuk, hogy a nők e, hátrányban vannak, különösen a vidéki területeken, még a városokhoz képest. Én szerettem volna néhány prioritást is megvédeni, amelyek a legújabb tanulmányok által felmutatott hiányosságokra hívják fel a figyelmet. Én azokra hívtam fel a figyelmet, amelyeket én fontosnak tartok. Ugye az ENSZ meg, e, újra meghatározza a birodalmi fejlesztési célokat, de fontos lesz, hogy legalább egy cél foglalkozzon a nemek kérdésével a nőkkel, és az egyenlőséget ugyanakkor horizontális célként is meg kell valósítani. Tehát a, a specifikusabb célok meg, az általánosabb cél, tudjuk, hogy a nők nagyobb arányban szenvednek rendkívüli szegénységtől, mert a jogaikat nem tudják úgy érvényesíteni sok esetben, és különösen a nők szegénysége az, ami aztán kihat az egészségügyi állapotra, és ez nem csak az ő saját egészségi állapotokra, hanem az általuk gondozott személyek egészségi állapotára is kihat, ami pedig a, az oktatást illeti itt konkrét célokat kellene kitűzni arra vonatkozóan, hogy mi lenne a kívánatos hányan, milyen arányban járjanak eh, még középiskolába is a, a lányok. Itt a, lányok és a fiúk esetében azon a számokat kellene kitűzni, hogy ezt a hátrányt megszüntessük. Aztán eh, további pontként áll itt az a követelés, hogy ne csak kvantitatív mennyiségi célokat, hanem minőségi célokat is határozzunk meg, hiszen az eddigi célok, mutatók túlságosan és számokra fókuszáltok, és eddig a minőségi vetületét, a kvalitatív szempontokat nem annyira vették figyelme. Egyik példa a nők elleni erőszak, esetében az is kérdés, hogy az áldozatokat a kórházakban hogyan fogadják a rendőrök, hogyan bánnak velük vagy ott, ahol feljelentést szeretnének tenni a nők, ott vajon valóban képzett hogy emberek fogadják-e őket, és így tovább. Azok a rendőrök, akik aztán az illetékes szervekhez irányítják őket, megfelelően képzettek -e? Tehát ezek mind-mind minőségi szempontok, amelyek jelenleg az együttműködési megállapodásokban nem jelentek így meg. Tehát ezek lennének a további ajánlások, majd a harmadik pontban felsoroltam azokat a területeket, ahol nagy ambiciózus célokra van szó, hogy a fejlődő országokban a nők helyzete valóban javulja. És úgy gondolom, hogy itt valóban sikerült nagyon különböző ágazatokat, területeket megnevezni, és nyilvánvalóan az itt illetékes szerveknek megfelelő autonómiát is kell biztosítani. Fontos azonban a nők függetlensége, a, a lehetőség arra, hogy kibontakoztassák képességet, ez ma nem mindig érvényesül, és hát mindenképpen el kell érnünk a nemek közötti esélyegyenlőséget, és ehhez a, a célok a megvalósítására szükséges projektek megfelelő finanszírozását is biztosítani kell. Tehát eddig is olvashatunk sok mindenről, de ezek mögött nem voltak pénzügyi források. és e, ezen a területen is még komoly változásokra van szükség. Úgy gondolom mindannyian csak nyerünk azzal, hogyha a fejlődő országokban élők élethelyzetét a fejlesztés együttműködés keretében javítani tudjuk. És, és szeretném azt is elmondani, hogy hogy itt nem csak volt meghatározásra van szó, hanem valóban kötelező érvények előírásokról a bilaterális megállapodásokban, mert így is segíthetnénk az esélyegyenséget, és a partnereink is felelősséget vállalhatnának azért, hogy az adott szabályokat, előírásokat érvényesítsék. Nyilvánvalóan a szociális valóság figyelmevételével. vételével. Ja, sajnálom, hogy a vita már megkezdődött, és még egyszer az is kérek, amiért később jöttem, de nyilvánvalóan további módosító javaslatokra még most is nyitott vagyok. Köszönöm. Köszönjük szép. szépen. Mindig is az volt az elterv, hogy ön szólhasson fel először, és aztán mások hozzászólhassanak. De majd megnézhetjük a webstreamingen, hogy mi hangzott el. Van-e még valakinek az elhangzottak után hozzáfűzni valója? Úgy látom, hogy nem. Akkor módosítások benyújtásának határideje február 25 délután 5 óra március 20-án szavazunk róla, a DEVE pedig április 23-án, Strasbourg pedig májusban tárgyal róla. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezártuk. És meglepő módon a teljes napi rendi pontunkat ezzel is befejeztük. Sokkal korábban, mint terveztük. A megbeszélést holnap reggel 10 órakor folytatjuk, akkor találkozunk, holnap reggel 10-kor, addig viszontlátásra!